a következő vita. A bizottság nyilatkozata a Dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állásáról. Reding asszony szólalt fel. Elnök úr, tisztelt képviselők, két hét múlva a 9. WTO miniszteri konferencia kezdődik majd. Nagyon fontos ez a WTO számára, és nagyon fontos a multilaterális kereskedelem számára is hiszen először vagyunk nagyon közel egy megállapodáshoz a dohai menetrend tekintetében. Ha a WTO tagjai konszenzust érnek el, akkor a miniszteri konferencia eredménye egy olyan megállapodás lesz, amely nagy mértékben megkönnyíti a dolgunkat, a kereskedők dolgát, hiszen nő az átláthatóság, csökken a bürokrácia, könnyebb lesz a javakat exportálni, importálni. A WTO minden tagja számára sokkal jobb lesz ez, de főleg a fejlődő országok számára. Főleg a kisebb és fejlődő országok és a kevésbé fejlett fejlődő országok számára. Hiszen ezek az országok javítják a vámszolgáltatásaikat, szorgalmazzák a világkereskedelemben való részvételt. Az Európai Unió természetesen segítséget nyújt ezeknek az országoknak, hogy a megállapodást minél könnyebben hatályba léphet, léptethessék. Ezen kívül lesz egy korlátozott számú fejlesztési és mezőgazdasági kérdés. Itt ismét a legkevésbé fejlettebb országok állnak a középpontban. Már iránymutatókat kidolgoztunk, például a származási helyről, és a fejlődő országokból származó importok tekintetében. Ezen kívül a szolgáltatás mentesítést is említhetjük, amely lehetővé teszi a szolgáltatások nyújtását kevésbé fejlettebb országokból fejlettebb országok irányába. Korlátozott a csomag, de azonban mégsem kicsi. A gazdasági haszontól eltekintve óriási rendszer szintű hatása is lesz, hiszen egy első lépés jelent majd a dohai fejlesztési menetrend befejezése számára. Amennyiben sikeres a konferencia, megnyitja az ajtót a további tárgyalások előtt, amelyek a dohai forduló középpontjában állnak, a mezőgazdaság és az ipari termékek kereskedelme. Ezen kívül további témák is szóba kerülnek majd, amelyek ugyan nem szerepelnek a dohai mandátumban, azonban nagyon lényegesek. Egy központi elem egy munkaprogram lesz, amelyben az összes VTO állam kötelezettséget vállal, hogy visszatér a tárgyalóasztalhoz. Más dolgokról is szó lesz a miniszteri konferencián. A legfontosabb ezek között talán az információ technológiai megállapodás kiterjesztése. Nemrég fejeződtek be a tárgyalások, és most jelentős sikert várhatunk. Végezetül pedig a miniszteri, miniszteri konferencia esetében üdvözli a bizottság, hogy az Európai Parlament képviselői is részt vesznek az európai delegáció tagjaként. A bizottság pedig várja a további tárgyalásokat a parlamenti képviselőkkel. Köszönöm, biztos asszony, és most pedig megadom a szót a frakciók képviselőinek. Először Zába Bidegén. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, a szót. Igen, tisztelt biztos asszony, köszönöm mindazt, amit elmondott. A gazdaság globalizációja az egyik fő pillére a gazdasági fejlődésnek nagyobb liberalizációra van szükség, kevesebb vámra és vám jellegű korlátozásra. Ahhoz, hogy a liberalizációnak időnként gátat szabjunk, megfelelő transzparenciára van szükség például a költségvetésben adminisztratív szinten, a költségvetési politikában összességében befektetésekben, oktatásban, infrastruktúra kiépítésében. Itt a liberalizációnak megfelelő politikai intézkedésekkel kell együtt járnia. Az Aid for Trade eh, program 2013. júliusában született, és éppen ez a jelentősége. Azonban még mindig nagyon sokat ennivaló ezen a területen. Egyetértek önnel, amikor azt mondja, hogy milyen nagy jelentőségű a kereskedelmi a kereskedelem megkönnyítése. Igen, ez egy fontos elem a fejlődő országok számára, de hát a kisebb és a közepes méretű vállalatok számára nálunk. Kifejezetten üdvözlöm, hogy a szolgáltatásokról szóló egyezmény megszületett az IZA rövidítés alatt. Tehát egészen egyértelmű, hogy ez az egyezmény is a növekedést viszi előre a fejlődő országokban, és különösen a versenyképességüket fokozza a, ki kell eh, emelni az Európai Unió kötelezettségeit, és jó, hogy ezt megtesszük. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm, mondja az elnök. És akkor következik két percre Moreira úr. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, Az Európai Parlamentnek a külügyi szakbizottsága javaslatot tesz az állásfoglalásra a dohai menetrenddel kapcsolatosan, illetve kitért arra is, hogy a vto nak az újabb konferenciája milyen tartalmat öltsön fel. Ezzel kapcsolatos állásfoglalásunkat csütörtökön szavazzuk meg plenáris ülésünken a miniszteri konferencia mentén, és erről szólt biztosasszony is, az Európai Parlament egy konferenciát szervez, egy, amely, ki, amely foglalkozik a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokkal, illetve a parlamenti közgyűléseknek a tevékenységével. Mindezt azért, hogy kiemeljük a WTO-nak a szerepét a transzparencia és a legitimáció területén a szervezet, nem a WTO tekintetében. december 3 tól 6-áig tart ez majd, ez a konferencia zajlik tehát Indonéziában is, nagyon nagy érdeklődéssel várjuk az eredményét. A vto nak az új főigazgatója, Roberto Asivi, nagyon erőteljes kötelezettség vállalást tett az utóbbi hetek során. Még persze a kimenetelit a folyamatoknak nem látjuk biztosnak, de úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságnak a szerepe a fejlesztésben, a kereskedelmi tevékenység megkönnyítése, mind olyan témák, amelyek a csomagjának rendkívül fontos elemei. Ezek lehetővé teszik, hogy a wto a szerepét megerősítsük, a kudarc katasztrofális hatása lenne a szavahihetősége tekintetében. Grazie Presidente, cari colleghi, signora commissaria. Noi seguiamo con attenzione. Köszönöm, elnök úr, igen, tisztelt biztos asszony. Mi a dohai, illetve a genfi tárgyalásokat nagyon nagy érdeklődéssel követjük és hát a bizottság szavaiból kiderült, hogy az EU, mint az egyik legnagyobb kereskedelmi hatalom multilaterális logikával próbál dolgozni, hogy gazdagságot sikerüljön teremteni, amit megfelelően osztanak el. Sok a cél, élelmiszerbiztonság, jobb lehetőségek biztosítása a fejlődő országok számára, nagyon komolyak az elvásárok, a kereskedelmi akadályok megszüntetésénél, a bürokrácia leépítésében, hogy a kis és középvállalatok tényleg megfelelő szerepet találjanak a globális keretek között nem beszélünk adó elkerülésről, meg korrupcióról, ez benne van a dokumentumokban. Ezek olyan kérdések, amelyeket nemzeti szinten kell kezelni, de szeretném, ha az Európai Unió is magáévá tenni ezeket a kérdéseket. Két kérdést tennék fel a bizottságnak. Az Európai Parlament szerepe a potenciális szerződések ratifikálását illetően. Ez fontos lenne. Olyanokra gondolok, amelyeket most kötöttünk meg, például adókönnyítésekről szóló megállapodások, mezőgazdasági kérdésekről szóló szerződések a fejlődő országokkal, a demokratikus szerep, a demokratikus megközelítés javítása és hát ezt szeretném, ha erről biztosítanának bennünket. És van még valami. Ez pedig az, hogy ugye nagyon sok nyílt napot tartunk fogyasztók, polgárok számára, miért nem lehet egy miniszteri tanács előtt is megtenni ezt a WTO konferencia befejezése után, a nemzetközi kereskedelem nyílt napját megszervezni. Köszönöm szépen, másfél percre, most Muszkárdini asszonyé a szó. Köszönöm szépen, e, elnök úr. Biztos asszony azt mondta, hogy a közigazgatás, a bürokrácia leépítése, csökkentése rendkívül fontos. A kérdésem erre irányul, miért nem beszélünk közös szabályokról, amelyeket mindannyiunknak be kell tartani, például a hamisítással kapcsolatban a földrajzi eredet megjelölésekkel kapcsolatban. Európa Európával kapcsolatban most ezt a tanács is eldöntette. ami annak idején kis lépésekről beszélt a WTO-ban, kis fontos lépésekről. Mi azonban nem szeretnénk, hogy ez így haladjon tovább. Korábban ugye, szó esett egyéb lépésekről, csak nem hoztak ezek eredmények mert még mindig a dohai forduló eredményeire vártak. Most ö, új a helyzet, új rendezvúról van szükség, ugye 13 éve folyik ez a forduló, anélkül, hogy bármiféle válasz születne, közös szabályokra van szükség, hogy a piac igazságosabb legyen, szolidárisabb legyen, hogy az európai ipar új reményeket tudjon táplálni, és új reményeket kapjanak a fejlődő országok, amelyek még mindig nem részesülnek egyenlő bánásmódban, és az ipari országok pedig megmaradjanak a maguk állapotában Kínára, az afrikai államokra is gondolok. Köszönöm, egy percre Solc úr. Elnök úr, elnök asszony, megváltoztak a viszonyok a világban. A, a WTO-nak ezt követnie kell. Két nappal a miniszteri konferencia ellen látni kell, hogy nem realitás a jelenlegi helyzet. A fejlődő országoknak ez nem elegendő. Kötelezettséget kell vállalni, hogy a szűk költségvetésből infrastruktúrát finanszíroznak. Ez a saját gazdasági érdeküknek a lényege. Az szolgálja például a nyersanyagokat, exportálni kell, és ha ez nem így lesz, akkor a konferencia sikertelen marad. Tehát infrastruktúra a kereskedelem számára a régión belül. Hogyha engedményeket teszünk a mezőgazdasági tárgyalásokon, akkor az problémákat okozhat. A Dohai fordulóban az EU-nak áttörést kell elérni, ez volt a megbízás, a feladat, de hát ez megbogott és a jövőben ezt nem engedhetjük meg magunknak. És hogyha ezt nem sikerül elérni, akkor mi nem tudunk megfelelően lépni. Köszönöm szépen. Solc úrhoz egy kérdés, nem tudom, hogy Rubik úrtól elfogad -e egy kérdést, önél szó. Rubik úrtól. Itt a kereskedelem megkönnyítéséről beszélt. A mikrofont is kapcsolja be. Köszönöm, elnök úr. Scholz kolléga lenne egy kérdésem, és pedig a kereskedelem megkönnyítéséről a kkv számára. Lát olyan esélyt, hogy uh, itt kis és közép vállalatokat uh, indítunk, hogy uh, üzletet folytathassanak? És itt a kis vállalkozói csomagra gondolok. Hogyan látja ezeket az esélyeket, Solc úr? Igen, igen, látom, Rübig úr, az esélyt. A KKV-k legyenek a kereskedelem megkönnyítésének a haszonélvezői. Nem elégséges az, amiről most megállapodtunk. Nagy szükséglet van még nagyon sok tennivaló van még. És garantálni kell számukra a jobb helyzetet. Köszönöm szépen. Folytatjuk a többi felszólalóval. Először is Kászpári úr, másfél percre. Igen, tisztelt elnök úr. Már csak néhány nap választ el minket az indonéziai 9. VTO konferenciától minnyáján azzal a helyzettel szembesülünk, mint korábban. Doha nem halad előre, éppen ezért a kereskedelem könnyítése nem elérhető számunkra. Mi az, hogy számunkra? vitán felül áll, hiszen a számok is egyértelműek, hogy minél több ország részt vesz a nemzetközi kereskedelemben, minél többen nyílnak meg a globalizációnak, annál jobb a fejlődés ezekben az országokban. Nézzük meg Ázsiát. Drámai módon megnyíltak, óriási növekedés van. Másrészt látunk afrikai országokat, amelyek még mindig nem nyíltak meg a világkereskedelemnek, és a helyzet ott sajnos még mindig nagyon rossz. Örülnék, hogyha az új miniszteri konferencián előre haladnánk, hogyha áttörést érnénk el. Lehet, hogy egy kis lépéssel jutunk előre, a kereskedelmi könnyítéssel, de elképzelhető, hogy más területeken is előre haladunk, hiszen erre szükség van. És most az egész frakcióm nevében beszélek, hiszen a frakcióm érdeke is, hogy liberalizáljuk a multilaterális kereskedelmet. Lehet, hogy a második legjobb megoldást érjük el, de az is jó. Sok sikert kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másfél percre meg Génész asszony. Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék Daniel Kasperi kollégámhoz, hiszen az elmúlt időben általában a bilaterális kereskedelme koncentráltunk, és nem a dohai világkereskedelmi menetrendre. Azt kívánjuk, hogy jól tárgyaljanak a miniszterek, és nekem azonban úgy tűnik, hogy a VTO főtitkára nem bizakodó abban, hogy megalapodás sikerül elérni. A dohai menetrend 2008-ban megakadt, és a biztos asszony utalt is erre. Hiszen a felüld országok védeni akarták mezőgazdaságukat. Még most is téma ez, és tudom, hogy van valamennyi haladás, de nem vagyok benne biztos, hogy megfelelő haladást értünk el. De mindenképpen eh, itt van Kanada, az Egyesült Államok és az Európai Unió kereskedelmi kapcsolata. Nagyon óvatosan kell ezt kezelnünk az Európai Unió szempontjából. Köszönöm szépen. És most pedig eh, szeretném Weidere asszonynak átadni a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Szavélnéban vissza... Igen. Mindenki erős VTO-t kíván. Jobban, mint bármikor. A jelenlegi válság megmutatta, hogy a VTO megment minket a protekcionizmustól, amely a válság idején általában virágzik. Éppen ezért fordítatnunk kell a strukturális reformokat. Folytatnunk kell a diszkriminációmentes nemzetközi kereskedelmet. Bővítenünk kell a piacra jutást, védenünk kell az európai vállalatok, főleg a KKV-k érdekeit. Egyszerűsíteni kell a tranzit utakat, a vámkezelést, és ez mind-mind megkönnyíti a kereskedelmet. Az Európai Unió rengeteg szolgáltatást exportál, éppen ezért nagyon fontos az, hogy az akadályokat építsük le. A befektetések előtt, a szolgáltatások előtt lévő akadályokról beszélek. Ez pedig a VTO számára csúcs prioritás a tagállamoknak pedig alkalmazkodniuk kell a WTO szabályokhoz. Egy tagállam sem alkalmazhat egyoldalúan szankciókat, vagy vezethet be vámkvótákat. Nagyon fontos a WTO megfelelőségi ellenőrzési mechanizmust bevezetni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most másfél percre Köztinger asszony. Köszönöm. Igen, tisztelt biztosasszony, a dohai tárgyalások a célegyenesben vannak, és izgatottan várjuk, hogy a célegyenes a hosszas dohai tárgyaló menet végét jelenti -e majd. Az elmúlt napokban világos kijelentéseket hallottunk a tagállamoktól. Mindent vagy semmit. Túl közel vagyunk a célhoz, hogy most kútba dőljön az egész. Itt Baliban le kell fektetni a síneket, amelyek a főpályaudvarhoz visznek minket. A kereskedelmi könnyítések, a mezőgazdaság mind-mind nagyon fontos. Ugyanúgy, mint a legkevésbé fejlett országok segítése. Szükségünk van a sikerre, Balinak kell az utolsó mozaik kockának lenni ebben a képen. A globális gazdasági kihívásokkal szemben mindenképpen működő multilaterális kereskedelmi rendszert kell felmutatnunk. Közös keretre van szükségünk, amelyen belül a fejlettebb és a kevésbé fejlett országok kereskednek egymással. A multilaterális kereskedelmi keretnek fontosabb szerepet kell kapnia, mint a bilaterálisoknak. A dohai tárgyalások pedig itt útmutatóak, nem a bilaterális és regionális kereskedelmi megállapodások. A bilaterális megállapodások igazából csak kiegészítő szerepet játszhatnak majd. Bali megmutatja majd, hogy van-e elég bátorságunk, hogy erős VTO-t hozzunk létre. Az Európai Parlament támogatja ezt a szándékot. Köszönöm. Köszönöm. És a Következő felszóló Kelám úr, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Jó gondolni arra, és mindig észben kell tartani, hogy a dohai forduló az több mint 300 milliárd euróval tudná növelni a világ kereskedelmet, és mindent meg kell tenni hogy megvalósítsuk ezt, és egy diszkriminációtól mentes kereskedelmi rendszer alakuljon ki. Ehhez persze a WTO reformjára is szükség van, és mindenkinek részt kell benne vennie, de elsősorban a prioritásokat kell meghatározni. A kereskedelmi akadályokat meg kell szüntetni, amelyek akadályozzák a szolgáltatások áramlását. A második, hogy figyelembe kell venni jobban a KKV-k szerepét a nemzetközi kereskedelemben. Harmadik prioritás, segíteni kell a fejlődő országoknak és az Európai Uniónak kezdeményezéseket kell tennie hogy megvalósuljanak ezek a célok és a százszázalékos piaci hozzáférés vám nélkül, vám akadályok nélkül. Növelni kell az Európai Unió hitelét, szavahihetőségét. Ez fontos. <clears throat> Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és akkor most következnek a spontán hozzászólások. Rübig úré először a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. Az egyik legfontosabb döntés előtt állunk a következő hónapokban. Az a tét, hogy sikerül-e túljutnunk az európai válságon, és olyan keretfeltételeket teremteni, amelyek lehetővé teszik a gazdaság számára, hogy biztosítsa a szükséges hozamokat és az európai jövőt a leglényegesebb kérdés, hogy sikerül-e nemzetközi szinten a multilaterális szerződések ügyét előbbre vinni és lezárni ezeket, vagy pedig továbbra is el akarunk veszni a részletekbe, úgyhogy nem haladunk előre. Ha igen, akkor vége a dohai fordulónak. A döntő kérdés az, hogy a dohai forduló most decemberben befejeződik-e. Ez nem egy egyszeri vállalkozás, ami eddig sikeres volt, azt meg kell valósítani, és ha megbukik mindez, akkor szükség van egy Doha utáni agendára, és azt meg kell határozni. Köszönöm szépen, és most pedig Keller asszony az utolsó hozzászóló, spontán hozzászóló. Köszönöm szépen. Az Egyesült Államok folyamatosan hangsúlyozza a multilateralizmus, csak éppen folyamatosan aláássa a bilaterális megállapodásokkal. Igazi elkötelezettségre van szükség a multilateralizmus mellett, és ebben a WTO-nak nagy szerepe van fair kereskedelemre van szükség, amely figyelembe veszi a kihívásokat, mint az éghajlatváltozás, a szegénység, a szociális kirekesztés, a nemek közötti egyenlőtlenség, stb. A fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országoknak részt kell venni ebben a folyamatban, majd Palin, és nekünk különleges felelősségünk van ezen országok bevonásában, hogy ők is hozzáférhessenek a piachoz és jobb legyen például az egész gyapott kereskedelem rendszere. Ha sikeresek akarunk lenni, akkor a multilateralizmust nem szabad figyelmen kívül hagyni. Köszönöm, köszönöm a hozzászólásokat, és akkor a záró megjegyzésekhez megadom a szót Reding biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! és összességében a munkatársaimmal fölírtam, hogy milyen fontos hozzászólások hangzottak el, és ezeket természetesen figyelembe fogjuk majd venni, ugyanis az Európai Parlament képviselői nyilvánvalóan figyelemmel fogják kísérni ezt az eseményt, és lesz mód, illetve ott is lesznek tehát lesz mód még további eszme cserére a konferencián, és a konferenciát követően is. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a ratifikációban milyen szerepet játszik a parlament. Hát ez a Bali konferencián születik meg, és csak néhány megállapodásnak van jogi hatása, mint a 190 per 9-esnek, a kvóta menedzsment, a monitoring mechanizmus a fejlődő országok esetében, és itt csak a tanácsi határozatok szerepelnek a tervek között. Egyetlen egy kereskedelmi eszköz jelenik meg, amelyet meg kell erősíteni, és ez természetesen az Európai Parlamentre is vonatkozik. Nagyon fontos ez a belső folyamat, ez a 218 per 6-os cikre vonatkozik, és ez hat hónappal a bali konferencia után történik. Köszönöm, biztos asszony, és akkor ö, három ö, módosító ö, érkezett még a zöldektől, a, ö, az Egyesült Baloldal részéről, és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságtól, de most ezzel ezt a vitát lezárom, a szavazásra holnap délben 12 órakor kerül majd sor. És hölgyeim és uraim, most pedig a következő napirendi pontunk a Marinescu jelentés, Európai Műholdas Navigációs Rendszerek a jelentés címe. Először is Marinescu kollégának adom meg a szót, négy perc.